Good afternoon, colleagues, and... Uh, Kedves kollégák, jó napot kívánok mindenkinek! Üdvözlöm Önöket újra az új évben. Welcome back to the Libe Committee, and a Happy New Year to you all. I hope you had a... Remélem, hogy mindenkinek jól telt a téli szünet, kipihente magát, és őt erővel kezdhetünk a munkának, ha nincs senkinek ellentmondása, ellenvetése, akkor a napi rendtervezetet elfogadott elfogadottnak tekintjük. Dánul, hollandul és nyelven nem lesz tolmácsolás ma. Az október 5-i jegyzőkönyvet pedig elfogadottnak tekintjük az ülés végéig, hogyha senki nem kíván ezen módosítani. Kedves kollégák! A négyes napi rendi pontra ugrunk tovább ami egyébként a Libe Bizottság közösségének tuniszi látogatása 2017. szeptember 18 és 21 között az ott járt kollégák közül többen is jelen vannak, illetve a nagykövet urat is itt köszönhetjük. Fontos látogatás volt ez, a célja az volt, hogy jobban értsük az Európai Unió és Tunézia közötti együttműködés jövőjét, főként a határellenőrzés, illetve a migráció kezelésének témájában. külügyi államtitkárral, a parlamenti képviselőkkel is találkoztunk, illetve a különböző ENSZ ügynökségek képviselőivel, az olasz, a líbiai partiőrséggel, civil szervezetekkel mind-mind találkoztunk. A mai napi rendre azért került ez a téma, mert egy tervezet is készül ebben a témában. Mindenkit kérek arra, hogy próbáljon nyugodtan ehhez bármiféle kommentárt, módosítót fűzni. A küldöttség elnökeként szeretnék köszönetet mondani a tunéziai szerveknek, hatóságoknak, illetve a nagykövet úrnak. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy nagyon fontos és alapos volt ez az út, főként Azért, mert így jobban értjük, érthetjük Tunézia és Líbia közötti kapcsolatokat, illetve nagyon jó volt az is, hogy találkozhattunk mindazokkal, akiket érint a migrációs eh, helyzet. Szeretném most megkérdezni a kollégákat, hogy van-e bármi hozzáfűzni valójuk. Ha igen, akkor most tegyék meg. Ha senki nem kér szót, Mari Krisztin nagyon aktív tagja ennek a küldöttségnek szeretné elsőként hozzászállni. Mari Krisztin Verzsia. Oui, merci. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fogom elismételni mindazt, ami a jelentés tervezetben már szerepel, ugyanakkor a látogatás során legfontosabbnak tűnő témákat mégiscsak kiemelném. Az első dolog az, hogy a küldöttség elsősorban a líbiai helyzetet próbáltam vizsgálni, azonban biztonsági okokból nem mehettünk Líbiába, csak a szomszédos Tunéziába. És a félelmeink sajnos megerősítették a líbiai helyzet kapcsán, tehát úgy tűnik, hogy a helyzet, a migráns helyzet, illetve általában az emberi jogok helyzete Libiában valóban aggodalomra ad okot. a, az úgymond hivatalos libiai kormány helyzete vagy politikája kapcsán valóban az országnak csak egy kis részét tartja ellenőrzés alatt az úgynevezett eh, kormányzat, illetve a líbiai eh, parti őrség eh, tagjával találkozhattunk Tunéziában, akik szintén megerősítették, hogy a líbiai parti őrség nem tudja ellenőrizni a part szakasznak csak egy kis részét. Nem úgy tűnik, hogy javulna a helyzet, folyamatosan érkeznek beszámolók a helyzet kapcsán, annak ellenére, hogy az európai kormányzatok próbáltak tenni valamit, Nigerbe visszaküldeni embereket, ez a fő iránya a fellépésnek, amely a helyzetet itt Niger északi részén destabilizálhatja, pedig alapvetően ezek az emberek nem az európai illetve az Európai Unióba tartanak, folyamatosan visszafordítják a Libia felé a, a hajókat a Földközi tengeren. Egy Libiában egy nem is tudom milyen szavakat használjak, a, egy, egy, egy, egy ilyen forródrótos vonal is létrehozásra került, továbbra is tehát ezek alapvetően már nem Európába érkeznek, hanem, hanem Líbiába. Egy dolog, ami különösen feltűnt nekem, hiszen sok mindent elmondhatnánk arról, hogy mit lehetne tenni, mi történik, például a migránsok emberi jogait hogyan tapossák lábban. Nos, mindenki arról számolt be, hogy az igazság szolgáltatás egyáltalán nem működik Líbiában, ezért semmiféle módja nincs annak, hogy panaszt tegyenek azokkal szemben, vagy azok ellen, akik erőszakos cselekményeket követnek el a bevándorlókkal szemben. Tehát nincs módja annak, hogy a jogállamiság szellemében bármiféle módon rendezzék ezt. Tehát van egy sajátos ellentmondás a valóság, illetve a hivatalos beszámolók között, amiket itt is hallhatunk Brüsszelben decemberben is hallhattunk erről ez, ilyen beszámolókat. Úgy látom, hogy óriási a különbség a valóság és az elmondottak között. Erre kellett jutnunk. Ami e, Tunéziát e, illeti, ha már ott voltunk, akkor természetesen nem csak a líbiai helyzetet vizsgáltuk, hanem a helyi Líbiában tapasztalható helyzetet is. Tunézia apránként mert nem küld migránsokat, hanem fogad migránsokat Tunézia a körülötte lévő helyzet alakulása miatt. Ezért nekünk felelősségünk, hogy segítsünk Tunéziában ezen bevándorlók fogadása ügyében. A terrorizmus elleni harc, illetve a pénzmosás tekintetében Tunézia több ilyen fekete listán is szerepel. Azt hiszem, hogy ha nem segítünk Tunézián, akkor csak még tovább rontjuk a helyzetet. Két olyan összetevője van ennek a tunéziai helyzetnek, amely különösen meglepett engem. Az egyik, az első az, hogy mennyire fontos, hogy Tunézia a jogszabályokat módosítsa a tunéziai parlament asztalára egyébként már letettek törvénymódosításokra vonatkozó javaslatokat annak érdekében, hogy a Tunéziában, tunéziai földön lévő bevándorlók jogai érvényesülhessenek, ez az első, a második pedig, hogy találkoztunk bevándorlókkal, akik azt mondták, hogy az a helyzettel, sajátos helyzettel kellett szembenézniük, hogy nagyon komoly pénzbírságra ítélték őket azért, mert irreguláris, tehát szabályozatlan módon jöttek Tunéziába. Ugyanakkor megakadályozták, hogy visszatérjenek hazájukba, hiszen ha nem fizetik ki a, a bírságot, addig nem hagyhatják el Tunéziát. Tehát ez megint csak a gyakorlat, illetve az elmélet közötti óriási, között tátong óriási szakadéknak egy jó példája. Ami pedig a tunéziaikat illeti, azokat, akik az Európai Unióba szeretnének vándorolni. Nos, fontosnak tartom, hogy hangsúlyozzuk, hogy egy úgynevezett mobilitási megállapodás szülessen az Európai Unió és Tunézia között, hogyha jók az információm, akkor a tárgyalások, amelyeknek már el kellett volna kezdődnie, nem állnak sehogy sem. Az Európai Unió ugyanis Eh, az ilyen mobilitási megállapodások megkötését egyelőre óckodik, és ezért tartom fontosnak, hogy az ilyen mobilitási csomag két összetevő, az egyik a úgynevezett visszatoloncolási vagy visszafogadási egyezmény, de egy második része kell, hogy egy vízumliberalizációt is tartalmazzon, és mely bizonyos sokú nyitottságot feltételez az Európai Unió részéről, és hát úgy érzem, hogy ennek fontos, hogy a diplomák kölcsönös elfogadása is részét képezze. Ez általában a Magreb országok esetében, és azon belül is Tunézia esetében különös fontossággal bír. Ennyit szerettem volna eh, a legfontosabb eh, kérdések ügyében Héban elmondani, elnök úr. Köszönöm szépen, Mária Krisztin, nagyon átfogó volt a beszámoló és a néppárti delegáció másik is kérem, hogy számoljon, számoljon be a látottakról. Köszönöm szépen a szót. Hölgyeim és uraim, csehül fog beszélni, kérem, hogy vegyék fel a felhallgatójukat. Kedves vendégek, tunéziai vendégek, nagykövet úr, örülök, hogy eljöttek ma délután az ülésünkre. Azt hiszem nagyon fontos az, hogy megvitassuk együtt a meglehetősen súlyos, mondhatnám, rettenetes menekültügyi helyzetet, amely bennünket és önöket is egyaránt érint. Itt bennünket Európában, önöket Tunéziában. Mindenkinek a figyelmét szeretném felhívni egy konkrét dologra, ami némi aggályra adott okot. Aggályosnak éreztem az egész látogatás során. Nyilvánvaló, hogy érintettük, persze. azokat a kérdéseket, amelyek Tunáziával kapcsolatosak. Ám át kellett nézzünk a határ túloldalára is, Líbiára, hogy ott mi történik. Tunézia számára rendkívül fontos a líbiai helyzet, nyilvánvalóan, és ezzel kapcsolatban kiemelném, az egyik újságíróval tartott találkozónkat. Ha jól emlékszem, akkor koordinátorunk Mark Mikelev javasolta ezt a találkozót. Mark Mikelevvel érdekes volt, mert ez az újságíró folyamatosan Líbiában dolgozik több mint egy vagy talán két éve is, főképpen az embercsempészet témájára koncentrálva végzi a újságírói munkát. Azért fontos kiemelni ezt, mert Libyában tucatjában vannak újságírók, akik ott dolgoznak, ott élnek, életüket kockáztatva tájékoztatnak bennünket az ottani eseményekről, és mindeközben az Európai Unió nem működte Tripolisban semmilyen képviseletet. Tunisban van nagykövetség, Libiában nincs. Talán a, a tuniszi diplomaták ugyan néha átlátogatnak Tripolisba egy-egy órára repülőgéppel, ám ezek csak rövid látogatások. Nagy felmerül a kérdés, hogy az EU diplomatái hogyan tudnak megbírkozni e bonyolult helyzettel, hogyha még annyi bátorságot sem szednek össze, mint azok az újságírók, akik ott élnek Libiában, mint ahogy Mikelev úr is, akivel tárgyaltunk. Ugye ne legyünk azért túlzottan pessimisták, és ezért felhívnám a figyelmünket egy másik ülésünkre is, találkozunkra, Massud ezredessel való találkozónkra, aki a líbiai parti őrség és flotta összekötő tisztje. Ő számomra egy remény, egyfajta reménysugár volt, és vele volt a tájékoztás, találkozom, nem tudom, hogy mennyire fontos az EU szerepe Líbiában. Ahhoz, hogy ezt a feladatot ellássuk, bátorságra van szükség a diplomaták és mindenki részéről. Masud ezredes beszéle, beszéde a találkozó során rámutott arra, hogy van megoldás az együttműködés keretei között. Európa, az Európai Unió ugyanis pénzt ad, katonákat képez ki, A libiai partőrség kereteiben fiatalokat képez ki. Tehát van együttműködés, de ha nincs elég személyes bátorság ahhoz, hogy helyben oldjuk meg a problémákat, akkor nagyon nehéz és hosszú út előttünk. Thank you very much. Köszönöm. Ha senki sem akar hozzászólni, akkor én is szeretném megköszönni a tunéziai vendégeknek, meg a delegáció tagjainak. Én magam is tagja voltam a delegációnak, és így mondhatom, hogy betekintést nyújtottak a liberatóságok nem csak a saját működésükbe, hanem a menekült ügy helyzetébe is. Ezért köszönet illeti őket a helyet is. Különleges volt ez, hiszen egyrészt a tunéziai helyzetet volt hivatott feltárni, és a líbiai helyzetet is egyúttal, ami nagyon sajátságos feladatot rótt a delegációra. Mária Krisztin nagyon jó átfogó értékelést adott erről a munkáról, összefoglalva kettős célú delegáció munkájának minden vetületét. Azt hiszem a jelentés is magáért beszél majd. Köszönöm, mint két felszóló kollega részvételét és hozzászólását. Ha a delegáció részéről más nincs, aki hozzászólna, akkor nagykövetnek adom meg a szót,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 ezt a témát, ami az ötödik pénzvesen irányelvhez kapcsolódik, és helyesen tette, hogy felvetette, mert a téli szünet a, során kapcsolatba léptünk a nagykövetséggel azért is, mert ugye tudjuk, hogy Libia rajta volt a listán, rákerült a listára. Érték, érzékeljük azt a paradoxon, illetve az aggályt, amit kelt. Verzsi asszony kitért erre helyén való módon. mi azt úgy reagáltunk, csak hogy elmagyarázom a kollégáimnak, hogy ez az irányelv nem csak a Libé, hanem a, az Econ hatáskörébe is esik, megosztott hatáskörbe. Tehát sörömmel mondhatom, hogy mind a két bizottság és mind a kettő elnöke kiterjesztette a témavitáját, és ez a Libeszak Bizottság koordinátornak is köszönhető, akik ilyen gyorsan reagáltak erre a problémára, és mutatja ez is, hogy a mi szakbizottság nagyon gyakorlati jelleggel reagál. Érzékeljük a migrációs nyomást, Tunéziért nehezre nyomást, sokféle nyomást, és a partneri viszony igazi partneri viszony kell legyen, ezért igyekeztünk leggyorsabban reagálni, és megnyertekeljük az együttműködést. Mostan a következő lépés, hogy éljünk, használjuk az időt, szoros együttműködésben. Megvizsgálva, hol lehet előrelépni. Köszönöm ezért is, hogy eljöttek és elmondták álláspontjukat, és köszönöm a jelentést a kollégáimnak. El akartam csak ezt mondani. Mindazoknak, akik nem követték e, e téma alakulását a pénzös elleni témában. Köszönöm még egyszer, lehetünk tovább. So colleagues, we now move. Nem. Kihagytam. A tunéziai téma? Nem. Csak egy eljárás jogi kérdésben. Ügyrendi kérdés? Igen most látom be, hogy egy ilyen fontos téma vitája során nincs itt nagyon sok képviselőtársam, ezért van, mert a terrorizmus elleni szakbizottság tagjai el kellett menjenek, akik most, amely most tartja ülését. A titkárság előtt meg a titkárságnak is mondom, próbálják garantálni, hogy hétfő délután, amikor el olyan kevesen vagyunk itt, akkor ne kelljen megoszulni, ne, ne kelljen egyszerre két helyen jelen legyünk, mert ezt nem lehet megszervezni. Köszönöm, Metzola asszony. Igyekszünk Sajnos azonban ugye a különbizottság létrehozásával az is probléma, hogy átfedések vannak a tagságban, meg a témákban, így szinte elkerülhetetlen, hogy legyenek ilyen témaütközések. Én is tagja vagyok a terrorizmus elleni különleges bizottságnak, és hát látni kell, hogy a titkárságaink nagyon nagy nyomást vannak kitéve, nagyon nehéz megszervezni a munkát, de nagyon sok reményre nem adok, nem, nem ígérhetek nagyon sokat, mert ez a probléma nagyon nehezen feloldható. De hát megteszünk mindent annak érdekében, hogy elkerüljük ezeket a párhuzamokat. Jó. Nem csak ezért vagyunk kevesen itt egyébként a szakbizottségéseken. Ezt is hozzá kell tegyem. De, mint mondtam, törekszünk a megoldásra, megyünk tovább, ötös napi rendi pont. Ötös napi rendi pont. Fontos eszmecsere, mert mi kértünk. Az Európai Bizottság hozzájárulása a migrációs politika külső és belső hatásai témájához. December 5-én adta ki a bizottság ezt a kommunikéját, melyet több melléklet is kiegészít, amelyeket a Libében már intenzívan megvitattunk, például a visszatelepítés, az EU törökországi nyilatkozat, és sorolhatnám. A jogalkotási csomag végrehajtásról is szól ez a kommuniké a közös európai menekültügyi rendszer felállítása irányában. Fontos, hogy szélesebb összefüggésben taglaljuk e témákat az EU migrációs politikájának keretében, ahogy a Libe már a mediterrán a földközi tengertérségre vonatkozóan, illetve a Metzola és Kienge jelentések április elfogadásukról is hangsúlyozta, még 2016-ban. Most akkor Samuel Mortu, Mortu fog beszámolni az e, témában e, elkönyvelt előrelépésekről, ahogy rendszeresen teszi is a bizottság részéről. Ő egyébként főigazgató helyettes a bizottságnál. Ő tart most prezentációt, és aztán Krasimir Nikolov a külügyi szolgálat részéről fog hozzászólni. Simon, üdvözlünk, és a boldog új évet, és várjuk a prezentációt. Köszönöm szépen! Hadd kívánjak én is mindenkinek boldog új évet! Mi arra törekedtünk a december 7. kommunikével, amely nagyon világos politikai menetrendet kínál kulcsfontosságú cselekvésekkel, melyek révén a migrációs csomag egészére való kompromisszumot is magában foglalja, amely a közös menekültügyi, európai menekültügyi rendszer júniusi igazi kézzelfogható reformját is magával hozza reményeink szerint. Hadd szóljak néhány szót a legfrissebb számadatokról. A 2018-at most kezdjük. Látunk előre lépéseket. Például azt, hogy az elmúlt 12 hónapban a Földkötengerben meghaltak száma jelentősen csökkent. 4581 volt ez a szám 2016-ban, most 2832 a áldozatok száma. Ez persze még mindig túl sok, de 38%-kal csökkent egy év alatt, azért ez jó hír. A beérkezettek száma is csökkent, Görögországban 2017-ben 35 ezerre csökkent, 177 ezerről, amely 16-ban volt, ami ötszörös, tehát együttedére csökkent a betegek száma, és a 2017-es első hónapok nehéz helyzete után Olaszországban is jelentősen csökkent a beérkezők száma, 180 ezer volt 2000 ban és 119 ezer most 2017-ben a mért szám. Ez is 30%-os csökkenést jelent. Ami a védelmi oldalat illeti, a védelmi egy nagyon sikeres resettlement program indult el az EU részéről, ennek első eredményét látjuk, több mint 25 ezer sérülékeny helyzetű embert, menekültet sikerült menedékhez jutatni az Európai Unióban. Ha a globális számokat nézzük, ez globálisan összesen csak 80 ezer. Ez pedig jelentős átállás jelent a szakpolitikánkban. A resettlement egyre fontosabb politikai eszköz, és 33 ezer azon kérelmet benyújtó szám, akinek külön védelmet kell adni, és Görögországból áthelyeztek. A relokációról az Európai Tanács előtt meglehetősen komoly sajtóhírek szólnak, ezért is foglalkozni kell vele. A kommuniké egyik fő üzenete az, hogy van, van előrelépés, de további munkára van szükség, méghozzá megerősített, konszolidált munkára, az összes cselekvés és területet összekapcsolva. Sokkal több úgymond jövőképes menekült ugye megoldás van szükség, nem csak adhok azonnali tűzoltásra. Ezt önök itt a parlamentben is követelték, ezt a átállást. És több alkalommal megadtuk azt is, hogy szükség van arra, hogy átfogó módon működjünk, a belső és a külső dimenzióját is működtetve a menekültügyi politikának, mert a kettőt nem lehet összehangolni, akkor nem lesz olyan holisztikai rendszer, holisztikus rendszer, ami a felelősséges és a szolidaritás közötti egyensúlyt megteremti. Nincs olyan eh, varázsütésre működő egyedi megoldás, amely az összes kihívásra választad majd vagy akár a migráció sok rétű problémáját kezelni tudja. Jövőre és hosszú távon is csak akkor lehetünk sikeresek, ha minden területen előre tudunk lépni. Ennek kapja, hogy mondjak néhány szót a közös menekültügyi rendszer átalakításának reformjáról. Már 2016-ban beterjesztettünk egy reformjavaslatot, épp ideje, sőt, annak, hogy végre megállapodásra jussunk. Szerintünk a roadmap menetrend eh, révén 2018 közepére már kézzelfogható eredményeket lehet hozni, és ezzel kell a tanácsot megmozgatni, a sürgősségre felhívva a figyelmet, hogy lépjenek. Mert most a vég, végre nem válság üzemmódban kell azonnal válaszokat adnunk, hanem hosszú távú folyamatos rendszerben kell gondolkoznunk, egy menekültügyi rendszer keretei között. Ezért a bizottság mind a két társjogalkotót arra hívja fel, hogy biztosítsák ezt, hogy a tárgyalások során a fő cél az legyen, hogy nagyobb konvergencia valósuljon meg, és a másodlagos mozgásokra is figyelemek kell lenni jobb és gyorsabb védelmet kell kínálnunk azoknak, akik rászorulnak, míg mindeközben a visszaélések ellen is fellépünk, és akiknek nincs szükségük igazi védelemre, azokat vissza kell tudnunk fordítani. Fontos lépéseket kell tegyünk annak érdekében, hogy egy közös európai normarendszer, a szabványrendszer lépjen fel, álljon fel. Tudom, hogy a hozzáadott értéket nem mindig látják a felek, ezzel is foglalkozni kell. Lényegi fontosság, hogy minden kulcsfontosságú menekültügyi témadosszéban előrefelépés történjen. Mint mondtam, az Európai Uniós ügynökség, a menekültügyi ügynökség részéről jó lépések láthatóak, folyamatos haladás az eurodakkal kapcsolatos tárgyalásokban, ám szükség van arra is, hogy a Reception Conditions irányelv, illetve Resettlement keret tekintetében is a folyamat folyamban levő háromoldalú trialógusok eredményre jussanak. Az egyik fő üzenete a kommunikének pedig az, hogy további munkára szükség van a a tanács részről is, a további eredményekhez reméljük, hogy a társjogalkotók közötti tárgyalások az év második felében, illetve akár májusban elindulnak. És a végén, de nem utolsó sorban, a Dublinnal kapcsolatos kérdéssel is foglalkoznunk kell. Szerintem a közös európai menekültügyi rendszer reformja nem lehet sikeres, anélkül, hogy a szolidaritás és a felelősség megosztás rendszerét ne reformálnánk meg. Jól tudjuk, hogy a Dublini reform kulcsa mindennek, és egyes struktúrált megoldás ezt kínálhatja a jövőre vonatkozóan. Itt a parlamentben már elfogadtak egy közös álláspontot. Ezzel kapcsolatban világosan megfogalmazva elképzeléseket most már a tagállamok kell, hogy előálljanak megoldásaikkal. Úgy, tudom, úgy látom, hogy a bolgár elnökség elkötelezett, az elnökség barátai csoport e héten ül össze, hogy előkészítse a vezetők további üléseit és találkozóit ezzel kapcsolatban, és végül hagy ragazzam meg az alkalmat arra, hogy hangsúlyozzam a biztosam által elég határozottan megfogalmazott üzenetet. Szerintünk a Dublini rendszer megerősítése a relokációs rendszer megerősítése nélkül nem tudja hozni a kívánt eredményeket. Azt is világosan el kell mondjam, hogy sokan úgy fogalmaztak, hogy a relokáció kudarc volt. Szerintem nem, ha semlegesen és körülteketen megnézzük a számokat, láthatjuk, hogy a relokáció nagyon sikeres eszköz volt Görögország és Olaszország támogatásában, és abban, hogy az emberek jogainak érvényesülését gyorsan biztosítsa. Ha a számokat nézzük, látnunk kell, hogy 35.248 jogosult regisztrált e, kérelmet sikerült kezelni, és ki 32.683 áthelyezésre került. Mit jelent ez? 93%-os végrehajtási arányt. És a relokációra való igény nem csökkent, a Dublin reform elfogadásának függvényében, és ahogy elmondtam, nagyon sürgős ez, arra kell felhívjuk a tagállamokat, hogy a szolidaritást tovább erősítsék, mi pedig a mi részünkről pedig a megfelelő pénzügyi támogatást kell megszervezzük mindezek mellett. E reformmal párhuzamosan azt is fel kell vessem, hogy a többi pillér tekintetében is elő kell lépnünk a közös európai módszertan mentén. Döntő fontosságú lépések határokra van szükség. Néhányat megemlítenék nagyon röviden. Először is külső határainkat meg kell védeni. Másfél év telt el azóta, hogy az új ö, ügynökség mandátum elfogadása került. Épp ideje annak, hogy ki is tudja aknázni ezt a mandátumát az ügynökség. Régóta készül az ügynökség, 1700 határőrt fogadott, dolgozik ott, még több lesz szükség egészében Abszolút fontos az, hogy az európai határőrzeti ügynökségnek meglegyen minden eszköze és személyállomány ahhoz, hogy gyors válaszadási képességét tudja fejteni. Még mindig hiányzik 200 ö, szakember a gyors reagálási örökből, csak 14 tagállam teljesített a kötelességét, ez nem elég. Kérem, hogy ahogy tették is, most is gyakorolnak nyomást az érintett tagállamokra, hogy küldjék a szakembereket, fel kell gyorsítani a visszafordításokban a munkát, a jelentés pontosan feltárja ebben történt lépéseket. Tudom, hogy érz, kényes téméshez, ellenmondásos, ezért igyekeztünk átlátható módon ábrázolni, és különösen arra kell törekednünk, hogy kvantum ugrás történjen a visszatérítési művelet érintettek számát, illetően a tagállamok és ügynökség részéről is. A kommuniké decemberben nagyon nagyot célokat fogalmazott meg az ügynökség számára. Azt szeretnénk, hogyha 30%-os növekedést hozna márciusig, és 50%-os júniusig. A jogos útvonalak megnyitásában is többet szeretnénk, hogy megnyíljanak ezek, Szeptemberre várjuk, hogy a tagállamok legalább 50 ezer védelme jogosultat helyezzenek át 2019 végéig. A jó hír az, hogy konkrét vállalások történtek, december végéig 40 ezerre vonatkozóan. Reméljük, hogy az 50 ezer szélt hozni tudjuk majd, és a legális gazdasági migrációs kérdéssel is foglalkozni kell, hogy a kihívásokkal szembe tudjunk nézni, amely a csökkenő munkaerőből adódik a tagállamokban. Igyekszünk az első pilot projektet elindítani a koordinált jogi, gazdasági, migrációs útvonal megnyitása tekintetében. Májusra várjuk ennek a kulcsfontosságú eredményeit. Nagyban segít majd bennünket az, és kulcsfontosságú lesz az, hogy a tanács az Európai Parlament megállapodása jusson egy nagyra törő kékkártyás megoldás tekintetében, amely párhuzamos ö, nyitat, utat nyit a magas megképzett munkaerő előtt. És végezetül a külszolgálattól jelenlévő kollégám fog beszélni a következő témáról. Fontos, hogy az Európai Unió és a Törökország közötti megállapodás teljes végrehajtására sor kerüljön. Nagyon sokat tenni valunk annak érdekében, hogy a libiai helyzet javuljon, főként a legveszélyeztetettebbek számokra. Én magam is szeretnék az elkövetkezendő két hétben ellátogatni a külszolgálatos kollégákkal, az Afrikai Unióval, a UNHCR-ral együtt, megvizsgálni, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy javuljon a helyzet. Jelentősen nőtt az önkéntes visszatérők száma, reméljük, hogy februárra még 15 ezer önkéntes visszatérő támogatva hazatér. Reméljük, hogy Libéából Nigerbe is távoznak legalább e-, ezren, ahonnan részben majd esetleg az Európai Unióba jöhetnek el. Február végéig várjuk ezeket az eredményeket. Egy utolsó üzenet, amit szerettem volna mm, kihangsúlyozni, mert fontos. Szeretnénk, hogyha a tagállamok jelentősen hozzájárulnának a Trust Fundhoz, tehát az Afrika alaphoz. Úgy érezzük, hogy a migráció kiváltó okainak a megoldása enélkül elképzelhetetlen, még mindig több tízmillió euró hiányzik ebből az alapból. Szerintem ennek a közleménynek a legfontosabb üzenete az, hogy itt az ideje, hogy az adhok válaszok helyett egy szervezett, struktúrát választ adjunk egy európai menekültügyi rendszernek működőképesség kell válnia, de nem ez az egyetlen terület, ahol valamit tennünk kell, minden mindennel és ezek együtt tehetik lehetővé, hogy egy sikeres európai migrációs politikát hajtsunk végre. Köszönöm. Much, Simon. And... Uh, Köszönjük, Simon! A külszolgált részéről Nikolav úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Like, uh, first of all, to <coughs> ask for, for apologies on behalf of Mrs. Knudsen. Uh, Knudsen asszony nevében szeretnék köszönet, elnézést kérni, amiért nevében elnézést kérni, amiért nem lehet itt. Én próbálom betölteni az általa hagyott űrt, és beszámolni arról, hogy mit tettek az európai intézmények a migráció külső aspektusa szempontjából. Itt az első, rögtön a központi földközi tengeri útvonalon elért eredmények kapcsán, ez az első, a második pedig a globális szintű, illetve a globális migráció témájának kérdése. A NOSA közép-földközi tengeri útvonal kapcsán a háromoldalú munkacsoport, amely az Afrikai Unióval együtt került létrehozásra a novemberi csúcson, szeretnénk gyakorlati áttörést is elérni. Sikerült a partnereket az Afrikai Unió részéről, illetve az ENSZ ügynökségek részéről, a nemzetközi szervezetek, a UNHCR részéről revenni arra, hogy szorosabban együttműködjenek. Több ülésre sor került már Addis Abebában politikai szinten, illetve Eh, politikai szinten a főképviselő asszony december 11-én látta vendégül a kollégákat a karácsonyi szünet előtt eh, Tunisban is eh, sor került egy ilyenre. Az Afrikai Unió és a két érintett Európai Unió, illetve nemzetközi szervezet képviselőivel, ahogy azt a kollégám említette, előkészítjük a hónap vége előtti eh, Tripoli látogatását. Fontos hogy a libiai szervekkel szorosan koordinálunk, együttműködünk annak érdekében, hogy mind politikai és operatív szinten működjön ez az együttműködés, ez a célja az említett látogatásnak. És a konkrétumok tekintetében mivel kell foglalkoznunk? Nos, hadd említsem meg rögtön elsőként a befogadó központokhoz való hozzáférés kérdését. Ez az egyik legproblémásabb kérdés volt ez idáig. Azon dolgozunk keményen a libiai ügynökségekkel, illetve a nemzetközi szervezetekkel, hogy az IOM és a UNHCR eh, hozzáférhessen ezekhez a befogadó vagy központokhoz, hogy biztosítsák, hogy a nemzetközi normák szerint valósul meg a migránsok védelme. A második számunkra fontos kérdés a konzuli segítségnyújtás annak érdekében, hogy a migránsok hazatérése és hazatérítése zökkenőmentesen folyjon. Az Afrikai Unió partnerországaival azon dolgozunk, hogy ezt a konzuli támogatást megkapják, főként azon országok részéről, hogy állandó konzuli jelenlét nincs Libiában. A harmadik aspektus pedig a reintegrációs projektek terén kívánatos a származási országokban, miután a migránsok hazatértek. Az év végéig az IOM információ, kapott információk alapján közel 20 ezer önkéntes hazatérőnek nyújthatunk segítséget, Libiából hazatérőkről beszélünk. Ez óriási növekedés az előző év ezres számához képest. A együttműködés nem csak az ENSZ testületeivel, hanem az szervezeteivel, illetve az Afrikai Unióval is ebben a kontextusban lehetővé tette hogy rátöbbenjünk, hogy a migráció által elinkállított kihívásra sokkal átfogó megoldást vagy választ kell adnunk, és sokkal aktívabb részvételre számítunk az afrikai partnerországok részéről is, mert enélkül nem tudunk előrelépni a globális fellépés szintjén sem. Uh, uh, Ez az igazi próbája a kontinensek közötti együttműködésnek is. Ez fontos a két ilyen globális megállapodás témában. A globális migrációs egyezményről szóló tárgyalások a jövő hónap elején indulnak majd. ezen tárgyalásokra mi is gőzerővel készülünk. Ami itt igazán fontos, az hangsúlyozandó az az, hogy az Európai Unió az előkészítő konzultációk során eh, egy hangú véleményt képvisel, egy forma álláspontot képvisel, a tagállamok által egyhangúan elfogadott eh, tárgyalási álláspont értelmében, illetve a különböző tematikus konzultációk során megállapított álláspontot egységesen képviseltük. Azt hiszem, hogy eddigi eredményekről beszámolva elmondhatom, hogy egyhangú álláspontot képviselnek az uniós tagállamok, legalábbis az előkészítő stádiumban. Ez azt jelenti, hogy nagyon jó felkészültünk a tárgyalások döntő ebben erre az évre várt stádiumára. A tagállamokkal persze a bolgár elnökség alatt is tovább kell egyeztetni. Remélem, hogy ez a jó együttműködés megmarad, és az egyhangúság sem törik meg. Akkor sem, amikor a formális tárgyalások elkezdődnek. Let's go straight to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

világos az is, a parlament és uh, a tanács azt hiszem, hogy másképpen reagál és másképpen beszél. Szerintem elfogadhatatlan az, hogy uh, az egyik uh, elnökség, soros elnökség a következőre próbálja áttolni a felelősséget, illetve a feladatokat és nincsen a tanácsban meg az a politikai kurázs, amely a fontos döntésekhez szükséges lenne. Mi itt az Európai Parlamentben azért mégiscsak tudtuk kezelni a fájlokat az elmúlt évek során, és mégis ennek nincsen konkrét eredménye. A bolgár elnökség sem igazán érdeklődik ezen téma iránt, úgyhogy megint ismételnem kell magamat, ez az Európai Parlament számára elfogadhatatlan. Aztán elhangzott az is, hogy hogyan néz ki a menekültügyi ügynökség kérdése. Az elmúlt nyáron ezzel kapcsolatban megállapodásra jutottunk, és hat hónap alatt semmi sem történt, azért mert a tanács továbbra is a tagállamokra mutogat. Hát pontosan a tanács feladata lenne az, hogy a tagállamok megegyezésre jussanak. Ugye itt a visegrádi országokkal való kompromisszumról is esett szó, de erre, e, ezen a téren sem történt előrelépés, mert nincsen kompromisszumkészség. Tehát én azt gondolom, hogy hogyha így folytatjuk a dolgokat, akkor 2018-ban még több problémánk lesz, mint 2017-ben volt. Köszönöm. Hát igen, azt hiszem, hogy a tanács itt az, akire mutogathatunk, hát én voltam ugye a kékkártyás jelentés jelentéstevője, úgyhogy számomra ez nagyon-nagyon fontos, és tényleg igaz, hogy a tanács semmit sem tesz. Ezt majd később még ki fogom fejteni. Barbara Spinelli következik. Köszönöm szépen, mindenkinek boldog új évet! Van itt azért valami, ami nem igazán győz meg engem a bizottsági nyelvezetben. Egy tendenciát látok abban, hogy a toloncolás úgy próbálják beállítani, mintha az humanitárius előrelépés lenne. Hadd magyarázzam ezt el jobban, hogyha Európába kevesebb migráns érkezik, vagyis még korábban visszatoloncolják őket, akkor kevesebb lesz a haláleset is. Ez nem gondolom, hogy a holisztikus megközelítést támasztaná alá, sőt. A második kérdésem a következő lenne. a líbiai helyzetre szeretnék utalni, arra, hogy onnan hogyan küldik vissza az embereket, hogyan evakuálják a befogadó központokat. Ezt nagyon nehéz egyébként pontosan látni. Az ENSZ képviselői karácsony előtt elmagyarázták azt, hogy gyakorlatilag lehetetlen ezekhez a központokhoz hozzáférni, nem lehet tudni, hogy hol vannak. És hogyha ezek kiürülnek, akkor újra megtelnek azonnal szinte. Ami pedig a relokációt, illetve a kék kártyát illeti, én itt sem vagyok túl optimista, Ami a betelepítést illeti, hát azért, hogyha ezt úgy definiáljuk, hogy eléggé hatékony vagy sikeres volt, hát az szerintem enyhén szólva túlzás, és a kék kártya az pedig délibáb marad maximum. Az utolsó kérdésem a Niger térségében való a katonai fellépésre vonatkozik. Mit jelent ez pontosan? Mit jelent ez? Olaszországban nagyon sokat beszélnek erről, hogy Irakból esetleg áttalapítanak majd katonai erőket oda. Engem ez kifejezetten érdekelne, hogy ez alatt mit értenek. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm Barbara. Roberto Metzola. Köszönöm, Claude. És köszönöm, hogy eljöttek, és megvitatjuk ezt a nagyon fontos témát. Én szeretném, hogy a tanács is jelen lenne majd a fel, Niedermüller kollégám által feltetekre reflektálandó. A néppárt jó részt a migrációs agendában foglaltakat támogatja, pragmatikus módszert annak észszerűnek látjuk. A több aspektusok megjelenítésével is egyetértünk. Az állandó resettlement keretet is támogattuk, ami az EU egészében érvényes, menek fő célja az, hogy a bajban levőket segítse, akik rászorulnak azokat, miközben a visszaéléseket kiszűri. Továbbra is hangsúlyozzuk, hogy kellnek legális utak, ugyanakkor fel kell lépni a bűnszervezetek ellen, a belső menetbűsünk és együttműködésünk a harmadik kibocsátó országokkal és országokkal is nagyon fontos. Kulcsfontosságú minden mellett az is, hogy szigorú, humánus, visszatérítési gyakorlatokat alkalmazzunk a nem jogosultak számára, gyors, méltányos eljárások valósulnak meg, amelyek vagy megadják a jogot, vagy azonnal visszatérítik. Csak 46%-a a, azoknak, akik kilép, akiknek vissza kellett térni, tért vissza hazájába, a balkáni országokon keresztül, és olyan országban, mint csak 4,4% a visszatérítés aránya. Ezt feltétlenül javítani kell. Mert ezáltal kevesebb forrás marad arra azokra, akiknek tényleg akinek tényleg segíteni kell. A bizottság munkáját nagyra értékeljük, ugyanakkor az előrépés sokszor rettetősen lassú. Ám egyes országokkal, Etiópia, Guinea, Bangladesh esetében látható, egy nagy pénzügyi csomagról van szó az EU részéről, amely a kibocsátó országok, országok problémáját kell, hogy orvosolja, és a segített is abban, hogy egyes országokban a katasztrofális helyzetet javítsa, például Líbiában. Ám legyünk őszintén, sokkal-sokkal többre van szükség. Hangsúlyoztuk, hogy jelenlegi MFF alulfinanszírozza a biztonság és migrációs politikákat, olyan finanszírozási szintre van szükség, ami megfelel azoknak az igényeknek, amelyek megjelennek ezek a területeken, és támogatja azok az országokat, amelyek a kiváltókokat kell, hogy orvosolják a migráció kezelésében, és tovább kell folytatni azt, hogy a pénzt oda tegyük, ahol szükség van rá. Nem csak a fejlesztés alapokra van itt szó, hanem arról is az is szék legyen, hogy az európai vállalatok ruházzanak be ezekbe az országokba. And, uh, Mrs. Grappini, please. Köszönjük, Grappini asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni. Uh, Azt szeretném elmondani, hogy a Libe nagyon jól kezdte az évet, nagyon érdekes volt mindez, és nagyon optimista prezentációt hallhattunk. Persze, az igaz, hogy a számok alapján tájékozódva úgy láthatjuk, hogy javulás tapasztalható. De hogyha konkrétan megvizsgáljuk a helyzetet, akkor azt láthatjuk, hogy azért vannak itt még problémás pontok. Először is megismételnie azt, hogy a menedékes, a menedékügyi reform és az összes javaslat megvalósul-e azonos módon a tagállamok jogalkotásában, hiszen itt ugye alapokkal is hozzá kell, hogy járuljanak a tagállamok a helyzet rendezéséhez. Tudjuk, hogy hogyan járnak el a tagállamok, és mi a pontja, hiszen a parlament meg a bizottság elmondta már a véleményét, de aztán mintha semmi sem történne. Természetesen ugye itt van az EU-Törökország megállapodás kérdése is. Az Európai Bizottság hogyan látja ezt? És az utolsó kérdésem ahhoz kapcsolódik, ami az általam, az előttem felszólaló kolléga által feltett kérdés volt. Ha lesz reform a menedékügy területén, akkor garantálnunk kell a biztonságot is. Ön szerint vannak-e világos eljárások arra vonatkozólag, hogy pontosan meg tudjuk különböztetni azt, hogy kik a gazdasági bevándorlók és kik nem azok. Köszönjük Jean Lambert. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem a, vannak az elmúlt napokban olyan dolgok, amiket nek örülnünk kell, de hát jó lenne, hogyha a kérdésekre koncentrálnánk. Az egyik pedig az, hogy a bizottság szerint az ISO költségvetésével minden rendben van, hiszen mi a közös európai menekültügyi rendszernek ez nem képes részét, hiszen a visszatérítési irányelv ebbe a csomagba soha nem került be. nem vagyunk benne tehát biztosak, hogy a menekültügyi rendszer végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges költségvetéssel rendelkezzék -e az ügynökség, vagy megint csak Görögországra toljuk itt a felelősséget. Tehát alapvetően a költségvetéssel kapcsolatos az a kérdésem. Örülök annak, hogy ön szerint az adhok meg az adhok megoldások tól kezdünk el távolodni, tehát a Törökországgal kötött megállapodás formalizálása azt jelenti, hogy az Európai Parlament is vélemény nyilvánthat ez ügyben? Vagy továbbra is úgymond informális keretben marad mindez? Vagy egy törvényileg szabályozott megoldást találunk, hiszen ebben természetesen a parlament feladata is eléggé határozottan meg van szabva. Líbiából embereket valami irányba elindítani, szerintem ez olyasmi, aminek örülnünk kell, ugyanakkor hogyan követjük figyelemmel azt, hogy hova és hányan távoznak. Gambiában ugyanis úgy tűnik, hogy élek nagy különbség van aközött, hogy mit mondtak az embereknek eh, Líbiában, mit ígértek, illetve hogy milyen valóság várja őket Gambiában. Ezt hogyan tudjuk figyelemmel követni, erről hogyan fognak beszámolni. Köszönjük, Birgit Szipel következik. Thank you, chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok kollega elmondta már előttem, eh, eh, ezért én nem beszélek arról, hogy ki az, aki nincs itt, ki az, aki hiányzik, ki az úgynevezett híres fehér elefánt. Tehát hagyjuk a tanácsot, és beszéljünk inkább arról, hogy pontosan miről is van szó. Mindazok, akik a politikai üldöztetés, kínzás, háború elől menekülnek, joguk van a védelemhez, joguk van a menekült státuszhoz. Ehhez kérdés sem félhet, de vannak sokan, akik a rossz életkörülmények és a kilátások teljes hiánya elől menekülnek. ha az embereket vissza akarjuk küldeni fenntartható módon, akkor milyen módon lehet azt elérni, hogy mindazok, akik az Európai Unióba próbálnak eljutni, anélkül, hogy erre valós esélyük lenne, ezeket hogyan tudjuk valahogy korrektebbül kezelni. Tehát a fejlesztéspolitika, illetve a, a legális munkaállás lehetősége önmagában nem fogja ezt megoldani. Talán mm, például az agrárpolitikán változtatunk, vagy a kereskedelmi politikán, az európai illetve az gazdasági partnerségi megállapodásokat, a híres epákat esetleg meg kellene változtatni? Tartós megoldásra van szükség, valós igazi együttműködésre a származási országokkal, vagy, és tényleg erről beszélünk, vagy csak olyan látszat megoldásokról, amely hosszú távon nem fog semmiképpen sem megoldást kínálni a problémákra. Sophie Netvert. Köszönöm, elnök úr! Mindenkinek boldog új évet szeretnék kívánni. Legyen 2018 annak az éve, hogy végre megfelelő, jól működő, humánus megoldást találunk a migráció kívására. Nem lenne ez csodás? Akkor beszéljünk erről az elefántról. Az igazi baj az, hogy menekült ügy kérdésben nincs is tanács, hanem 28 tagállam versenyzik a legkeményebb címért, és bizony nemzeti belpolitikai szempontok veszélylik őket, nem megoldásra törekednek ők. Ezt többször elmondtuk már itt, a bizottság is elmondta, hogy lehetséges megoldást találni, igenis lehetséges, de persze, hogyha populista szólamokat, lózungokat pufogtatunk, az mindenkinek sokkal egyszerűbb, csak itt nem hoz eredményt. A már elfogadott szabályoknak érvényt kell szerezni. A menekültügyi csomag felülvizsgálata nem rossz ötlet, de hát mi van azokkal a szabályokkal, amelyeket már elfogadtunk, csak mindenki fettyet hány rájuk. Az alapvető jogokra is gondolok, nem csak a menekültök jogaira. Nyilván tön, mindenki tudja ebben a teremben, hogy több tagállam is úgy érzi, hogy az alapvető jogokat semmibe veheti, amikor menekültekről van szó. Nekünk is keményebbnek kell lennünk migrációs ügyi kommunikációnkban. Beszélhetünk úgy migrációról, nem kell ezt mindig problémaként beállítani. Nézzük az Atlanti óceán túloldalát migrációra épül amerikai sikere. Miért gondoljuk automatikusan azt, hogy ez probléma? Valahogy kezelni kell, igen, megoldásokat kell találni, igen, de vannak sikertörténetek, vannak előnyei is a migrációnak, ezekről se feledkezzünk meg, kedves kollégák. A menekültügyi rendszerrel sokan visszaélnek, erről beszélt a kollega. Persze, a meg kell találni a módját annak, hogy azok, akik Európában szeretnének dolgozni, akik jobban szeretnének a családjuknak, hogy eljuthassanak Európába. Az bűn, hogyha valaki jobbat akar magának és a családjának? Szerintem nem. Ugyanakkor meg kell adni az embereknek a lehetőséget erre, de hát nekünk is, is nekünk is kritikusabbnak kell lenni, hiszen sokszor mi is elszalasztjuk az esélyt arra, hogy ezt megtegyük végezetül. Teljesen egyetértek Jean lambert -tel informális megállapodásoknak véget kell vetni, ezekből elég volt. Libia is elhangzott. Jó azt látni, hogy végre valami megmozdult, valami történik, és hogy embereket is megmentenek. De hát a görög szigetekről senki sem szólt még eddig. Ezrek vannak még a görög szigeteken, botrányos, elképesztő teljes körülmények között. Pedig ez az Európai Unió hoz tartozik, ennek csak politikai oka van. Nem azért van ez, mert logisztikailag képtelenek vagyunk megoldani ezt a problémát, politikai oka van mindennek. Akkor egyszerűen ott fordítunk annak a ténynek, hogy az emberek fáznak, éheznek, vagy tényleg megpróbáljuk megoldani ezt a helyzetet. Köszönöm. És mielőtt Simonnak és Nikolov úrnak is adom a szót, a kollégákat kérem, hogy a következő napi rendi pontra is maradjanak, ami szintén ez a témához tartozik. Még egy dolgot én is hozzáfűznék, Simon. A kollégák nagyon pessimisták a triológus során tapasztaltak miatt. Nagyon nehéz három oldalú egyeztetések során ötről hatra jutni a tanácssal. A menekültügyi csomag nagyon fontos volt, de Kienge asszony is beszélt arról, hogy az Európai Parlament sokszor beszélt már a jogszerű útvonalakról, fontos lenne, hogy valami pozitív elmozdulás ezen a téren is történjen. Önök elég optimisták. A kérdésem az, hogy ennek az optimizmusnak van valami alapja, vagy ez csak ö, ö, hivatali optimizmus. Szerintem a parlament ennél keményebb, jobb, átfogóbb munkát szerintem nem is végezhetett volna, sőt a politikai frakciók is nagyon ö, kedvesek voltak és nagyon jól együttműködtek a bizottságokkal, mint ahogy azt a könyv, nagykönyv meg van írva. de hát amit Inetfeld asszony mondott, és a többiek, nem is ismétlem meg, ezek nagyon idegesítőek, hogyha erre nem találunk megoldást, akkor bajban vagyunk. Tehát van valódi alapja az optimizmusának a mostani soros elnökség kapcsán? Nincsenek itt, úgyhogy lehet ő, őszinte, is akár nem fogják hallani. A relokáció témájában pedig egy másfajta narratívára törekednek? A számokkal ugyanis alapvetően egyetértek, de hát a relokáció témájában a tagállamok igencsak húzódoznak, ez az oka az alacsony számoknak. Ön szerint valóban felnőnek a feladathoz is teljesítik a kötelezettségeiket? A számokat értem, de hát kicsit aggasztó, hogy esetleg a tagállamok nem tartják magukat ahhoz, amit eh, kellene tenni. Köszönöm. Oké. Okay. Um, sok kérdést kaptam, igyekszem számba venni mindegyiket. Hagy kezdjem ki ilyen asszonyéval. Január 8-a nagyon fontos emlékeztető volt, mert bármely egyetlen élet elvesztése is túl sok. Ugye eddig csak 8 holtestet találtak, de megbízható beszések vannak arra, hogy 64-en haltak meg már eddig, január 8-áig Úgyhogy lehet, lehetünk ugyan pozitívak az Európai Uniós hozzájárulások eredményét illetően, hiszen 620 embert mentettek ki az elmúlt. De ugye azért körülött továbbra is riasztó a helyzet, és meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy minél kevesebben halljanak meg a tengereken. Önnek is, illetve az asszonynak is válaszolva ugye a jogi projektekre vonatkozóan. Arra törekszünk itt, mert itt a, szak, itt a szaktudása a tagállamoknál van, illetve a kompetencia. Igyekszünk őket meggyőzni, szemben néz, nézzenek szembe a valósággal. Ha azt várják a partnerektől, hogy mindenképpen akadézzük meg, hogy állampolgári irregulárisan utaznak az Európai Unióba miközben a következő kérdésre nincs válaszuk, ami azonnal felmerül. Jó, hát akkor milyen jogi utak vannak nyitva az állampolgárim előtt, kérdezi a harmadik ország. Hát erre is válaszolnunk kell tudni. Ez nagyra törő a válaszunk, nem tudom, sikeres lesz-e. Szeptemberben elindult egy kezdeményezés, amely leülteti a tagállamokat, és megmutatja nekik, hogy vannak partnereink sokféle ország, például Észak-Afrikában vannak olyan emberek, akik olyan munk, akik képesek magas szintű együttműködésre, vannak ugyanakkor a Szahártól délre első országok, például Gambia, vagy Guinea, vagy Niger, ahol nincsenek ilyen kapacitások. Azt mondjuk, hogy az Európai Unióban ilyen szakismeretekre van szükség, ami keresetünket az önök ajánlatához igazítva megvizsgáljuk, milyen jogi utak vannak arra, hogy egyes szakemberek, vagy bármilyen munkaerő Európába jöjjön. Úgyhogy ezt kell végig gondoljuk, ezt kell megvitassuk a tagállamokkal. És ezt a következő hónapokban úgy kell megszervezni, hogy májusban akár elinduljon. Úgyhogy én vagy kollégáim fognak erre visszatérni, beszámolni önöket, hogy hogyan halad ez. És persze meg kell találni az alapokat is arra, hogy ösztönözzük a tagállamokat. Mert az nagyon érdekes, vagy, vagy hogy különös, hogy tagállami szinten elég sokat tesznek e tekintetben, ám nem szervezik ezt össze egy csomagba, amelyben az EU sokkal nagyobb hatást fejthet ki. Úgy Kienge asszony, erre utaltam, a dokumentumban. Ő, itt a, a terem előtt majd meg tudjuk itt ezt. Péter kérdés, a Péter kérdésére válaszolva. Igaza van. Igen, a tanács a parlament között van egy megállapodás az ügynökség rész tárgyában már tavaly nyár óta. Ugye a cél az, hogy ez a javaslat, ez az Eurodac javaslat márciusig elfogadásig. Miért? Azért, és erre Lambert asszony kérdésre térek vissza, mert ezáltal az ügynökség elkezdheti a felkészülését arra, hogyha a reform e, megvalósul, a Dublin reformot e, jóvá hagyják, azonnal indíthatson. És ez visszavisz én Indetfert asszony kérdésére. Ugye egy monitoring kapacitás, hogy mi lesz azokkal a jogszabályokkal, amelyek továbbra is ott vannak még a, a jogszabály körében a tagállamokban. Ezeket is meg kell újítani. Péter, némileg ellenmondanék neked egy pontban, és itt utalnék arra, amit Klaud is azt mondott, hogy szerintem nem lehet kárhoztatni például az észt elnökséget, tettek előpeszítést, nagyot még hozzá, nem kapták meg a tagállamoktól azt a támogatást, amely alapján előre léphettek volna. Optimizmusom talán a két heti karácsonyi szünetből táplálkozik csak, de komolyra fordítva szerintem van azért előrelépés, a, a vezetők szintjén van egyfajta belátás arra, hogy egy megreformált Dublin rendszerre szükség lesz ahhoz, hogy fenntartható, hosszú távú menekültügyi politikai jön létre, amely nem adhok döntésektől függ, hanem politikai fenntartható módon működik. Erre most van esély. És a tanács kell, hogy erre döntéseket hozzon. Ezt követően is nagyon sok munka marad meg, mert benne is lesz a tanács részéről a megállapodás, E, lesz azért különbség kulcs területeken attól, amit a parlament fogadott álláspontként, és a kettőt össze kell egyeztetni, ami elég kemény tárgyalásokat hoz majd. Spinelli asszony kérdését illető. Nem akartam azt a benyomást tenni, hogy a visszatérítések növelése e, önmagában humanista eredmény. Hát mindenképpen része egy olyan holisztikus rendszernek, amely arról gondoskodik, hogy akinek, aki jogosult a védelemre, megkapja ezt, lehetőség szerint resettlement révén, és nem úgy, hogy egy, egy csempésznek fizet. Erre utaltam én a magam részről, és azt is világosra szeretném tenni, az Európai Unióból nincs visszatérítés Líbiába. Ez nincs, ilyen nincsen. Ami azonban történik, az az, hogy európai partnereinkkel, az UNHCR-rel és az ANR-rel együttműködve az önkéntes méltósággal való reintegrációs csomaggal megvalósuló visszatérést megnyitjuk azok számára, akik Libiából eljöttek, de nem kérnek menekült, vagy nem kapnak menekült jogot Európában. Aki viszont menedéket kér azok számára, hogy sürgőség evakuációt kínálunk Líbiából, Nigerbe, és aztán Nigerből vissza visszatlement révén védelmi, a védelem megbiztosítva Európába. Niger kapcsán nem tudom, hogy mit tesznek a tagállamok katonai műveletek révén, nem vagyok ebben tájékozott. Mi a nigeri hatóságokkal együtt arra törekszünk, hogy támogassuk őket a embercsempészet elleni fellépésben, és jelentősen ruházunk be olyan gazdasági, gazdaságpolitikai alternatívák megnyitásában, és amelyek az ott lakókat segítik, és egyes a nigeri hatóságok határvizetében is segítséget nyújtunk. Ezzel sikerült a Nigerből Libiába átlépők számát csökkenteni, besések szerint havi 70 ezerről havi 7 ezerre csökkent ezen emberek száma. Metzola asszony kérdésére válaszolva, amely bizonyos szempontból érintette azt a kérdést, amelyet Zippel és Inhetfeld az asszonyok is felvetettek. Gyorsan megoldást kell találnunk a külső befektetési terv végrehajtásában. Ez 44 milliárdos, főleg privát szektorban beruházást irányoz elő Afrikában főleg, és ez nagyon sok lehetőséget is megnyit majd. Ez a terület, ahol jó, lesz, jó lenne gyors előrelépést látni. Majd mindjárt még szólok a többi kérdésről is. Grappini mondja, kérdezte, hogy minden és az van a a menekültügyi helyzetben? Hát egyáltalán nem. Jól tudjuk ezt. Néhány példába világítom meg. Például az afgáni állampolgárok elismerések Európa 99%-tól 0%-ig terjed. Ugyanaz az afgán állampolgárok ö, jogosultságának elismerése az egységes menekültügyi rendszerben. Ilyen majd konvergencia nem engedhető majd meg. Ugyanezt tetjük az eljárások érvényesítésében. Valahol több hónapot vesz igénybe a menekültügyi kérelem elbírálása, valahol meg több évet. A minőség is nagyon különbözik. Ezekkel foglalkozni kell, és a közös menekültügyi rendszer tekintetében, meg a jogszabály átalakításban. És mert ha nem foglalkozunk felelően, akkor a menekültügyi shoppingot erősítjük, az EU-n belül is alássuk a, a rendszer integritását. Azt kérdezték, mit várok az EU-törökországi nyilatkozattól. Én itt csak a migrációs effektusára szorkoznék. Eléggé bízom abban, hogy az EU-törökországi megalapodás tovább is működni fog, és nem látjuk majd a hatalmas növekedését a Törökország irányából belépők számában. Lambert asszony kérdezte, hogy elég -e az ELSA bölcs költségvetése összevetve a határvédelmi ügynökségével. Hadd mondjam, hogy a Frontex megkapta azokat a pótlagos hatásköröket. Hát a Péter megoldja majd a tanácsal a menekültügyi ügynökség feltásában, akkor átalakulhat menekültügyi ügynökségé, amihez majd persze több finanszírozás kell a menekültügyi hivatalban, hiszen több új feladat, új felelősség adódik majd. A monitoringban, meg a védelemben plusz feladatok lesznek, ahogy ezt láttuk a határvédelmi ügynökségben. Ám amíg nem áll fel az ügynökség, hozzá kell tegyem, és amíg a tagállamok kell, hogy a relokációs támogatást biztosítsák, addig további finanszírozásra kell majd az EASO hivatalnak, hogy Olaszországnak és Görögországnak is a terepen segítséget adjanak, és ezt figyelemmel kell kísérjük. Az EU törökországi nyilatkozatban a parlamentnek a törökországi menekültügyi eszköz témájában van feladata a megfelelő szakbizottság részéről, és önöknek a második három milliárdos tétel ügyében is lesz majd szava, és vannak olyan témák, ahol továbbra is az Európai Parlamentnek, például a vízumkönnyítésben lesz majd feladata, teljes mértékben tiszteletben tartjuk tehát a hatáskörét. A visszatérítések monitoringben és az, meg felmérés, mi történik azután az IUM-mel való szerződés alapján a visszatérés utáni monitoring felelőtt körét Lambertről gondoskodni kell. Lambert asszony mondta, hogy eltér az, hogy mit ígérnek az embereknek Líbiában, és mi az, amit, tapaszt, amit tapasztalnak a visszatérés során. Szerintem jobban kell majd ezt is tudni elmagyarázni. Zipel asszony. Teljesen igaza van abban. Meg én hát felteszőnek is, akik azt mondták, hogy két opció van. A migrációt fenyegetésként nézhetjük, meg lehetőségként is. A migráció nem fog eltűnni, ezért kötelességünk, hogy lehetőségként is megfogalmazzuk, és így függődjünk partnereinkkel, annak érdekében, hogy hatékony módon kezeljük. A fejlesztési segélyek tekintetében is, a külső befektetési tervet már említettem, és a jogi nyitók megnyitása is ide tartozik, a resettlement esetében is biztosítást adva, biztonságot adva szervezett gazdasági jogos útvonalak megszervezésével azok számára, akik dolgozni akarnak az EU-ban, javítva saját életkörülményeiket. Meg kell nézni azt is, hogy a kereskedelmi megállapodások is megfelelő eszközt adnak el. Sokat tettünk már tekintetben, egyes kereskedelmi ösztönzők tekintetében, és is előre léptünk már az elmúlt években más szakpolitikákban és a Fejlesztési Bizottságban is foglalkoznak ezzel, jól tudom, és teljes mértékben egyetértek azzal is, hogy politikai üzenetet kell megfogalmazni. Ez érzékelhet volt a kérdésben is, hogy holisztikus módszert arra van szükség, afrikai országokat partnerként felölelve. Hát azt Feltasszony kérdésre válaszolva, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy már érvényből szabályokat betartassuk, az egyik dolog, amely éppen ugyan a sajtó nem nagyon tájékoztat, hogy e kommuniki elfogadásával egy időben Lengyelország, Csehország és Magyarországot bíróság elő citáltuk, erről volt bőven sajtóhír, arról a relokációs kötelezettségek elhalasztása miatt, és Magyarországot külön bíróság elő idézzük, a tranzitzóna és a ugye rendszerük mikéntje miatt, mert az nem felel meg az Európai Uniós ö, vívmányoknak, és az Európai Bizottság feladta, hogy ezt betartassa. És vannak más pilot eljárásaink is, ahol hasonló vagy más agályok fogalmazódnak meg más tagállamokkal szemben, ezeket nagyon komolyan vesszük. Az, hogy nincs megállapodás Dublin ügyében, nem jelenti azt, hogy, hogy simán mindenki a maga szája szerint értelmezheti a jogszabályokat, épp ellenkezőleg. Görög szigetek kapcsán erre nagyon odafigyelünk. Az elmúlt hónapokban együttműködtünk a görög hatóságokkal. 1,3 milliárd eurónyi pénzügyi támogatást folyósítottunk a Görögország számára. Minden tőlünk tehetőt megteszünk. Egy jó példája ennek az, hogy ezekből a befogadó állomásokról megpróbáljuk valahogy bérelt szállásokra vinni ezeket az embereket, hiszen még csak tél van, ilyenkor egyébként még a szerdákban is van hely. Meg a menekült kérelmük, elutasított menekült kérelemmel rendelkezőket pedig megpróbáljuk Törökországba visszajutatni, de hát ez nem mindig egyszerű. Végezetül elnök úr az utolsó ponttal kapcsolatban a kékkártya és optimizmus kérdése. Nos, a tagállamokban a legmagasabb szinten is elismerik, hogy közös európai menekültügyi rendszer hiány sokáig nem fog fennmaradni. Így az Európai Unió ö, itt az ideje, hogy a tagállamok is valóban elfogadják, hogy többet kell tenni, eh, annak több Európára van szükség bizonyos eh, területeken, több harmonizációra, eh, több közös elképzelésre van szükség. Végezetül alacsonyak a, a számok relokáció témájában. Ez való igaz. Most is vannak még problémák. Ez ügyben a 75%-os határértéknek én nem vagyok nagy támogatója. Olaszországnak szolidaritásra van szüksége. A tagállamok rengeteget tesznek azok a tagállamok, akik valóban az Európai Unió külső határán vannak. Segítenünk kell nekik. Köszönöm szépen. Nikolov úr beleegyezett abba, hogy most nem reagál, mert nagyon le vagyunk maradva, és hát várnak a vendégeink arra, hogy szóhoz jussanak. Libergio úr, szólítom is ide az elnökségi asztalhoz, vagy a pulpitusra. Köszönöm szépen mindenkinek Nikolov úrnak, Simonnak valóban nagyon kimerítő válaszokat kaptunk a feltett kérdésekre. Kedves kollégák, először is elnézést kérek a vendégeinktől, hogy késve kezdjük a következő napi rendi pontot. globális megállapodás 20 pontban hogyan reagáljunk a bevándorlási válságra. Nos, a mi szakbizottságunk és a szentszék már összentsége pápa első novemberi beszédét megelőzően is felvette a kapcsolatot, és szerettük volna ebbe az egész folyamatba mindenképpen bevonni a Vatikánt is. Fabio Baggio éppen ennek okán van most itt, aki a Széken felelőse ennek a témának. Mi eléggé késésben vagyunk, mint mindig ebben a szakbizottságban, ezért atyám arra kérem, hogy ezt a 20 pontot és a globális megállapodást próbálja meg szavakba ölteni. Még egyszer elnézést kérek, atyám, hogy késve kezdjük és szeretném üdvözölni itt az Európai Parlamentben. Remélem, hogy még kérdésekre és válaszokra is marad idő. Parancsoljon! Inizio ringraziando. Azzal kezdeném, hogy először is megköszönöm, hogy meghívtak ide. Nagyon-nagyon örömmel jöttem el az Európai Parlamentbe, hogy ezt a 20 pontos cselekvési tervet bemutassam a Szentszék részéről. Azért készítettük elő ezt a dokumentumot, hogy a 2018-as globális helyzetet, helyzetet megoldandó javaslatokat dolgozzunk ki. Hoztam egyébként diákat is. A Humánám Progressionem apostoli levéllel az integrált humánus megoldások mellett teszi le a voksot a szentszék. A vándorló migránsok, illetve az egészségügyi szakdolgozók számára dolgoztuk ki ezeket a pontokat egy integrált személyiségfejlesztés érdekében. Nagyon nagy sürgősségi helyzet alakult ki a migráció miatt, nagy katasztrófák, illetve a migrációs nyomás miatt egyre inkább oda kell figyelnünk ezekre a kérdésekre, és ezért egy külön szekciót alakítottunk ki a migránsokra vonatkozólag, és ezt egyébként maga a Szent Atya vezeti. Nagyon sürgős helyzet alakult ki a menekültek, migránsok kapcsán az egész világon, ezért ezt összhangban az egyház gondolat menetével nagyon fontos témának gondoljuk. Ezért megpróbálunk hatékony megoldásokat javasolni a migránsok, illetve menekültek érdekében. Mi konkrétan úgy gondoljuk, hogy a katolikus egyház a, az embereket segítenie kell, főként a szegényeket, illetve azokat, akik szenvednek. A fő célunk a helyi, regionális és nemzetközi egyház részéről a migráció nyomon követése, illetve a migránsok segítése, főként azok számára, akiket rá kényszerítettek arra, hogy elmeneküljenek, vagy máshová vándoroljanak. Hosszú évszázadok óta tesszük egyébként meggyőződéssel ezt a feladatot, és ma, miközben a legnagyobb mértékű migrációs nyomással kell felvennünk a harcot, ezt szolidárisan próbáljuk megtenni és a nemzetközi közösséggel együttműködésben. Hatalmas mennyiségű, illetve méretű ez a migráció, különböző erőszakos cselekmények, illetve természeti katasztrófák vagy a szegénység miatt Ugyanakkor azt is fel kell ismernünk, hogy a krízis helyzetekben egy természetes emberi jelenség a migráció. Mindenki szeretne boldogabban és jobb életkörülmények között élni. Tehát természetes folyamat ez. Fontos kérdések ezek, és nagy hatással vannak az egész világon az emberek gondolkodására. A jelenlegi válsághelyzet is rámutatott arra, hogy lehet hatékony megoldásokat találni. Ez a célja az egyháznak, aki együtt kíván működni a nemzetközi közösséggel, hogy hatékony módon tudjuk védeni az emberek szabadságjogait, az emberi méltóságát, a menekültek, menedékesek, menedékkérők, illetve a belső menekültek és hontalanok számára. Együttműködünk az ensz is, a Global Compact keretein belül. Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy közös választ tudjunk adni a nemzetközi együttműködés keretein belül, és közösen vállaljuk a felelősséget. A katolikus egyház már régóta elmondta a véleményét a Global compact kapcsolatban, és miután nagyon nagy tapasztalattal rendelkezünk ezen a területen, szeretnénk részt venni ebben a folyamatban. Hogy a Vatikán különböző katolikus szervezetek és NGO-k bevonásával alakította ki ezt a 20 pontot a bevált gyakorlatot alapján és egy kézzelfogható válaszadás érdekében. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy itt ebben a 20 pontban mindent kimerítettünk, de itt mégiscsak azért olyan gyakorlati megfontolásokat fogalmaztunk meg, amelyeket a katolikus egyház a legfontosabbnak gondol, a kormányokkal való együttműködés területén, a Global, Com- Global Compact keretében. Integrált megoldásra van szükség a jelenlegi kihívásokra. Ferenc pápa vezetésével négy különböző tengelyen gondolkodunk befogadni, integrálni, előmozdítani és megoldani a problémákat abból akarunk kiindulni, hogy a végcélt tekintjük közösnek, egy olyan társadalom kialakítását, amiben mindenki boldogulhat. Javas, illetve reméljük azt, hogy a politikusok számára is az iránymutatásaink hatással lesznek a legszegényebb és a legrosszabb helyzetben lévő migránsok életének megoldására. Nagyon nehéz megoldani, illetve hogy nagyon nehéz különbséget tenni migránsok és menekültek között, mert nagyon gyakran azonos problémákkal küzdenek, és azonos problémák miatt menekültek el. Ezért ezt mind a két kategóriát a globális kompaktba bele kell foglalni, mert olyan célokra van szükség, amelyek aztán mérhető módon nyomon követhetők is. A Global Compact 2018 végéig kell megvalósuljon a legfontosabb céljaink alapján, és reméljük, hogy együtt tudunk majd működni a nemzetközi közösséggel is ezen célok megvalósítása érdekében. Most nézzük a 20 pontot. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy az Európai Unió álláspontjával nagyon sok helyen azonos állásponton állunk, és ezért a dokumentumot ugye már kiosztottuk, tehát bárki ezt elolvashatja, és mindenki láthatja azt, hogy hol vannak ezek az egyezési pontok. Befogadni. Tehát ez az első a tengely, biztonságos útvonalakat kell biztosítani, a migrációt rendezett formában kell támogatni, az érintett országok jogrendjének betartása mellett. Emiatt a migránsok önkényes kitoloncolását mindig meg kell akadályozni, és mindig figyelembe kell venni a non-refoulement alapján tehát ezt az alapelvet a nem biztonságos országokban nem lehet visszatoloncolni senkit. Nem egy nagyon mély vizsgálatra, illetve analízisre van szükség ennek érdekében. Másodszorban egy biztonságos és önkéntes migrációs útvonal kialakítására van szükség, humanitárius vízumok, humanitárius folyam, folyosók kialakítása és privát szponzorrendszerek támogatása. A családegyesítés támogatására is gondolok, akár a nagyszülők, illetve unokák szintjéig. Ugye nagyon sokan menekülnek háború elől, ilyen mm, körülmények mellett a szomszédos államokban megfelelő programok kialakítását kell támogatnunk. Nemzeti biztonsági programok kidolgozását támogatjuk, minden migráns jogának, jogainak betartása mellett. Ezt úgy lehet megvalósítani, hogyha megfelelő képzést végzünk a határőrök számára, és alapszolgáltatásokat biztosítunk az összes migráns, illetve menekült számára. Biztosítanunk kell a menedékes státuszt azok számára, akik háborúból menekülnek, és nem szabad senkit sem fogva tartanunk. Kettes pont, a védelem, az emberi méltóság védelme a katolikus egyház integrált megközelítést szeretne támogatni, ahogyan azt már többször is hangsúlyoztam. Az embereket kell minden dimenziójukkal központba helyezni, az emberi méltóságot és az emberek jogait. Az élethez való jog a legfontosabb, és ezt nem szabad, hogy a migrációs státusz határozza meg. És végül a következő pontokra hívnám fel a figyelmet. a származási országbeli eh, hatóságoknak eh, támogatniuk kell a migránsokat megfelelő eh, kivándorlási hivatalok kialakításával, a diaszpóra életben tartásának érdekében és konzuli segítségnyújtással külföldön. A befogadó országok pedig azt kell biztosítsák, hogy az emberkereskedelem és az embere és a migránsok erőszakos fogvatartása elkerülhető legyen, mindenki számára biztosítani kell az igazságügyhöz való hozzáférést, mindenféle státusztól függetlenül, és biztosítani kell azt, hogy személyes bankszámlát nyithassanak ezek a személyek, illetve egy minimálbért kapjanak. Olyan feltételeket kell teremteni, amelyekben ezek a személyek kompetenciáikat a lehető legjobban ki tudják fejteni, segítve ezzel saját magukat és a helyi közösségeket is biztosítani kell az országon belüli szabad mozgást, a munkavállalás szintén biztosítandó, és a kommunikációs eszközökhöz való hozzáférést, illetve a szociális segítségnyújtást azok számára, akik haza akarnak térni. A kiskorúak, főként a nem, tehát a családjuktól elválasztott kiskorúak számára a gyermekjogok egyezményét kell alkalmazni. Ezt alternatív megoldásokon keresztül kell biztosítani a nem szabályosan bevándorló a kiskorú a menekültek számára, és külön befogadó központokat kell létrehozni ezen gyermekek, illetve fiatalok számára. A kiskorú migránsokat a gyermekjogok alapján, gyermekjogi enszegyezmény alapján kell elbírálni, és nem szabad, hogy ezek a gyermekek ne folytathassák tanulmányaikat. A, tan, a tagállamokat arra is felhívjuk, hogy a migráns és menekült gyermekek számára az általános és középfokú oktatást biztosítani lehessen, teljesen függetlenül attól, hogy milyen státuszban élnek, ugyanolyan rendszerben kell ezt biztosítani, mint az adott állam állampolgárainak a jóléti rendszerek, az egészségügyi rendszerekhez való hozzáférés szintén biztosítani kell mindenféle diszkrimináció nélkül, és uh, a hazatérés esetében a nyugdíj uh, járulékok befizetését uh, átvihetővé kell tenni mindenkinek joga van ahhoz, hogy állampolgára legyen valamely államnak, és ezért fontos az, hogy a gyermekek mindenképpen valamilyen állam állampolgárai lehessenek, ahogyan az az ENSZ egyezményében is szerepel. A katolikus egyház rámutatott arra, hogy fontos egy integrált megközelítés és a helyi közösségekbe való beillesztés. Minden tagállamban nemzeti tervet kell ezzel kapcsolatban felállítani. Biztosítani kell a kompetenciák elismerését a befogadó országban különböző garanciák alapján, szakképzési, illetve stázs programok biztosításán keresztül, illetve a felsőfokú oktatáshoz való hozzáférés területén illetve a máshol megkapott diplomák elismerése területén. Fontos a szociális státusz biztosítása, a mozgásszabadság és a tartózkodási hely megválasztására vonatkozó szabadságjog megőrzése, nyelvi képzéseket, illetve kulturális képzéseket kell biztosítani a az anyanyelvükön. Ezen kívül a családok egységének megőrzését kell szorgalmazni. Ezt úgy lehet megtenni, hogyha egy kiterjesztett családegyesítési programot biztosítunk, és az így megérkező családtagok számára is ugyanazokat a jogokat biztosítjuk, illetve kereső programokat indítunk be a családtagok megtalálására mert olyan jogokat kell biztosítani, amelyek révén az egészségük nem károsodik, amennyiben munkát vállalnak, illetve iskolába járnak. Ugyanezt a, ugyanazt a bánásmódot kell biztosítani, mint az adott állam állampolgárainak, akkor is, hogyha fogyatékos szeméről van szó, vagy nagyon nehéz helyzetben lévő gyermekek, illetve fogyatékos gyermekek integrációjára is kiterjed ez. A humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztési támogatások megfelelő becsatornázása szintén nagyon fontos, hogy mindenki ezekből a lehető legtöbbet tudjon profitálni. Ezt úgy lehet megtenni, hogyha struktúrákat, infrastruktúrákat alakítunk ki a megérkezési helyeken, az oktatás, illetve az egészségügy megszervezése számára, illetve azon családok bevonásával, akik nehéz helyzetben vannak. A vallásszabadságot biztosítani kell minden migráns számára, függetlenül attól, hogy milyen a státuszuk. Négyes, integráció. Egy participatív társadalom kialakítását szorgalmazzuk, ez egy nagy lehetőség számunkra, erről egyébként korábban is esett már szó. Ez egy lehetőség a növekedése mindenki számára, mind a külföldiek, mind pedig a helyi lakosok számára, hiszen a kultúrák találkozása révén mindenki gazdagodhat, és ezen kívül az, a társadalmunk is gazdagodik. A katolikus egyház azt mondja, hogy egy kétoldalú kapcsolatra van szüksége a kultúra területén, el kell ismerni az állampolgári jogokat, és ugyanakkor nagyon könnyű eljárást kell biztosítani a az állampolgári jogok megszerzésére, főként az 50 éves kort elérők számára nem kell olyan szigorú a követelményeket megszabni a nyelvtudás kapcsán sem. Pozitív narratívát kell mutatnunk a migránsok felé, és ezt kultúra közi bevált gyakorlatok cseréjén keresztül lehet megvalósítani, annak érdekében, hogy minél többen részt tudjanak venni a társadalom megfelelő működésében az integrációs programokon keresztül. Utolsó pont, a humanitárius válságok miatt menekülésre kényszerülő személyek esetében segíteni kell a az integrációt, illetve az esetleges visszatérést. Ezt infrastruktúrális fejlesztéseken keresztül kell megtenni, illetve azon keresztül, hogy elismerjük azokat a szakmai tapasztalatokat, illetve diplomákat, amelyeket időközben szereztek meg. Már az utolsó szlájdnál tartok, az utolsó ugye az integráció. És akkor most jön a következő. Ezen 20 pont teljes szövegét különböző módon tagállamok számára is átadtuk már, és a szöveg több nyelven is létezik, ennek a szakbizottságnak is átnyújtottuk, és így önök is ezt megismerhették. És végül köszönöm szépen. Köszönöm, elnézést, kicsit sietettem, Tudom. És köszönöm szépen az előadását. Hozzá kell tegyem azt is, hogy ugyan kapkodtam a bevezetőmben, és egy kicsit azt akarom elmagyarázni, hogy a Szentszék nyilatkozata akkor adott került kérdés, amikor a narratíva elindult a menekült kérdésben, és az ön ö, testület éppen azért jött létre, hogy az egyház által adott választ ö, megfogalmazza, hogy úgymond politikailag is fel, ö, megfogalmazza álláspontját, és Hernández atya, meg a titkárság meg az Európai Unióhoz delegált nunciusként részt vett ebben a feladatban, és ezt szeretnénk a jogalkotási munkánkban is megjeleníteni. Tehát a katolikus egyház emellett integrációs és menekültügyi szolgálatokat is működtet több tagállamban. Ezeket fontos volt megemlíteni hogy rámutassak az önök által végzett munka összefüggésére. Nem csak úgy megérkezett ide, hanem ennek van egy folyamata. A kérdések következnek, Kienge asszonynal kezdem a sort. Grazie, Claude. Köszönöm szépen, Claude. Én nem annyira kérdéseket szeretnék feltenni, hanem inkább Szeretném megjegyezni azt, hogy milyen sok hasonlóságot találok az önök munkája és a miénk között, és köszönöm szívből ezt a politikai természetű dokumentumot, amely talán bennünket is vezérelhet majd. Szeretnék egy kicsikét visszatérni 2013-ra, amikor minden megváltozott, Ferenc pápának köszönhetően, hiszen 2013. júliusában Lampedusára látogatott, és ott akkor először virágokat dobott a tengerbe, annak emlékéül, hogy olyan emberekről beszélünk, hogy emberekről beszélünk, mert korábban a migránsokról úgy beszéltünk, mint hogyha azok kísértetek lennének, és nincsen nekik helyünk. Tehát minden az után változott meg, hogy ő ellátogatott Lampedusa szigetére, illetve eleve onnantól kezdve, hogy őt pápává választották. Azt hiszem, hogy ő nagyon sokat vezérel bennünket a politikáink területén is. Már a mentőakciók kapcsán is elmondhatjuk, hogy Olaszországban a Mare Nostrum projekt kialakítása is ezután indult el, hiszen itt több mint 150 ezer ember megmentéséről beszélhetünk. És végül pedig arra is emlékeztetnék, hogy nagyon sok ponttal kapcsolatban mi már elmondtuk azt, hogy mi a véleményünk. Egy hatalmas nagy többséggel elfogadtuk ezt a, a szállásfoglalást itt a parlamentben. Egy holisztikus megoldás volt a tét. Én nagyon örülök annak, hogy ez a dokumentum nem csak katolikus szempontból vizsgálja meg ezt a kérdést, hanem figyelembe veszi a nemzetközi jogot is, és a menekült politikát, illetve az emberi jogokat. Tehát itt egy nagyon nagy lélegzetvető és modern dokumentumról van szó, az emberek jogait és az emberi méltóságot tekinti fő célnak. Néhány konkrét pontra utalnék most. Ön beszélt négy területről, a befogadás, a védelem, az előmozdítás és az integráció kérdéseiről. Ezek gyakorlatilag nagyon fontos témák, mint például ide tartozik a biztonság kérdése, amelyben, amely mindig fontosabb kell, hogy legyen, mint a nemzetbiztonság, tehát itt a migránsok, illetve menekültek jogairól beszélünk. Nagyon sokszor a diaszporáról nem is esik szó, hiszen sok tagállam ezt el se ismeri. Nagyon sokszor beszéltünk mi már itt a parlamentben a diaszpora erősítéséről, illetve az Afrikai Unió és az Európai Unió közötti együttműködés kapcsán is felmerült ez a téma, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ennyire mm, tényleg kiterjedt ez a dokumentum. Ami pedig az állampolgári jogokat illeti, itt még nagyon sok feladat vár ránk. Olaszországból ismerek példákat, de máshol más példákat is mondhatnánk, hiszen el kell ismernünk az állampolgári jogait azoknak a gyermekeknek, akik az Európai Unió területén születnek. Ilyen szempontból közös munka vár ránk. És az utolsó gondolat, ami szintén nagyon messzire mutat, és nagyon nagyra értékelem ezt. Az a katolikus egyház nevében a 17-es pontban az a kérés fogalmazódik meg, hogy a vallásszabadságot mindig tiszteletben kell tartani, és gyakorlatilag mindenki számára azonos jogokat kell biztosítanunk a migrációs státusztól függetlenül. Tehát itt egy olyan vallásszabadságra irányuló kérésről van szó, amely rendkívül fontos, és amely mindenképpen hozzájárulhat a párbeszéd kialakításához, úgyhogy még egyszer köszönöm szívből. Thank you very much. Köszönöm szépen. Cecilia Barbara Spinelli, a következő Barbara parancsolj. Ma io vorrei ringraziare. Én is szeretném megköszönni Baggio atyának a felszólalását, és ezt a cselekvési tervet, és köszönöm a Szent Atyának is a munkáját, aki inspirálta ezt a dokumentumot. Azért gondolom főként ezt, mert a legfontosabb pontokra koncentrálva azt láthatjuk, hogy a migránsok, illetve menekültek igényeinek figyelembevétele, a szociális integráció, a családegyesítés, akár tágabb értelembe vett családegyesítés gondolata jelenik meg benne, illetve a biztonságos országok listájára vonatkozó kritika. És a migráns vagy menekült, vagy menedékes jogi státuszától függetlenül való a jogok biztosítása a másik ilyen. Lenne néhány kérdésem is. Az első kérdésem arra vonatkozik, hogy ugye itt a püspökök konferenciájától, értekezletétől azt kérik, hogy a az illetékes miniszterekkel a tagállamokban vegyék fel a kapcsolatot, és adják át ezeket, ezt a dokumentumot. Mi történik a püspöki kar kapcsán akkor, hogyha vannak olyan országok, ahol nagyon negatívan ítélik meg a migrációt, itt Lengyelországra és Magyarországra gondolok, mi lesz ott a helyzet a püspöki karral? A második kérdésem pedig a jogszerűségre vonatkozik, a joggal való kapcsolatra. Ebben a tervben az szerepel, hogy a migrációt rendezett formában kell elképzelni, és minden egyes érintett ország jogrendjének betartása mellett. Ugyanakkor nagyon kevés utalás történik a nemzetközi jogra, vagy a ne, meg, nemzetközi megállapodásokra, ebből leginkább az ENSZ gyermekjogi egyezménye szerepel csak. De nem történik igaziból utalás egy olyan jogra, amely szerintem alapvető fontosságú ennek a tematikának a szempontjából. Arra a jogra gondolok, amely nem csak a diktatúrákból vagy háborúból való elmenekülésre gond, vonatkozik, hanem az a jog, hogy bárki elhagyhatja hazáját, mint ahogyan az egyébként szerepel az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatában is. Ez független attól, hogy alapvetően háború van-e vagy nem a hazájában. Tehát bárkinek joga van ahhoz, hogy elhagyhassa a hazáját. Az utolsó gondolat ebben a szövegben, az utolsó pontban szerepel az ember biztonságának értéke. Tehát itt egy egyensúlyra kell törekedni, a biztonság, tehát az emberek biztonsága között. Én ehhez hozzátenném azt is, hogy az emberi méltóság, illetve a nemzeti biztonsági, vagy a nemzetbiztonsági megközelítés között. Ez egy nagyon kényes kérdés, nagyon kényes az egyensúly, éppen ezért szerintem itt is fontos lenne utalni a nemzetközi jogra, mert itt nagyon pontosan fogalmaz a nemzetközi jog, hogy hol is, hogyan is néz ki ez az egyensúly. És uh, itt uh, nagyon fontos az, hogy uh, ne a nemzetbiztonság vigye el uh, a mérleget. Köszönöm, Barbara. Kollégák, zárt ülés követi majd a mostani ülésünket kényes kérdésben, kérem, hogy várják meg azt is. Két hozzászólása van idő, kérem fogják rövidre, Innetfelt és Szipalasszonyok lesznek azok. Jó van ez így? Szofi, parancsolj. Köszönöm, elnök úr. Igyekszem rövidre fogni. Én is szeretném megköszönni Bagyó úrnak, prezentációját. Nem gyakori az, hogy a katolikus egyház dicsőségét ö, hangoztatom. Nem most bizony azt teszem, hiszen az egy egyház erőfeszítése és a pápa erőfeszítései dicséretesek. A 20 pontos cselekvési tervben nagyon sok pont azonos vagy nagyon hasonló az Európai Parlament álláspontjához, illetve saját liberális pártom és jó magam nézetéhez. Az értékek tehát nem egy-egy csoport monopóliuma, sokszor ö, egymástól különböző csoportosulások is ugyanazt képviselik. És nagyon remélem, hogy közös erőfeszítéseink valamit el is érnek majd. Mindemellett az egyik legnagyobb akadálya annak, hogy a 20 pontot megvalósítassuk, a politika és a politikusok és azon politikusok egy része, akik igencsak útjában állnak az eredményeknek, olyan politikusok, akik katolikusok, vagy kereszténydemokraták. Egyesek közülük sok közül a humánus menekült politika legkeményebb ellenzői kereszténynek vezetők Ausztriában, Magyarországon, Lengyelországban, Bajorországban és máshol is ide sorolhatók. Azon gondolkodom, mit tesznek annak érdekében, hogy befolyást gyakoroljanak ezekre a politikai vezetőkre. Ugye nyilvánvaló, hogy ők a szélsőjobbos szavazatokra vadásznak, felkorbácsolva, választási jogoknál fogva a menek, a idegen gyűlölet hullámait ugye véleményemet csak elmondhatom, és ez oda vezet, nem csak a 20 ponthoz tartozóan, hanem mutatja, hogy milyen lett a hangulat keresztény demokrata vezető alatt. A Bécsben január 1-én született első kisbaba, egy kislány volt, Asela neve, muzulmán szülei vannak, a születését nem csak gratuláció fogadta, hanem rasszista gyűlölet hullám is. Egy született csecsemőt szidalmazva. Tudom, én nagyra értékelem, hogy a pápa felszólalt ez ellen, és ez helyén való, ám ő arra is kéne használja a politikai befolyását, hogy egyes keresztény vezetőket emlékeztesen azok az értékekre, amelyekre felesküdtek hiszen csak így lehet a cselekvési tervben szereplő 20 pontot meglóstani, amelyeket egyébként támogatok. Köszönöm, végén pedig Birgit parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Még rövidebb lehetek, mert Szofi említette, említette egy dolgot, amit én is szerettem volna felvetni. Katolikus keresztény országokban és régiókban is elvetik a szolidaritást. Kettőt hadd említsek. Magyarországon 3,8 regisztrált katolikus van, Lengyelországban pedig az emberek 90%-a katolikusként határozza meg önmagát. Emellett nem csak arról van szó, hogy nem akarnak menekülteket látni, bármiféle felelősséget is eh, elutasítanak az európai relokáció és resettlement, tehát helyezése település témájában elfogadhatatlan körülmények között tartják a menekülteket, egyre hosszabb és magasabb kerítéseket építenek, mert egyetlen egy menekültet sem akarnak fogadni és látni. Kérdésem tehát a következő, az szép és jó, hogy van egy közös eh, álláspontunk, ha katolikus egyház képviselővel találkozunk, akkor nagyon gyakran arra jutunk, hogy hasonlóan gondolkodunk eh, ebben a témában. A kérdésem azonban az, hogy mit tehetünk, mit tehetnek önök annak érdekében, hogy ezekben a régióban, országokban eh, változtassanak az emberek a gondolkodásmódján, együtt működve a katolikus keresztény közösséggel mit tehetnek annak érdekében, hogy például Lengyelországban vannak, akik a menekülteket befogadnák, segítenének neki, de nincs pénzük, lehetőségük arra, hogy ezt megtegyék. Tehe, tehetünk-e bármit együtt annak érdekében, hogy előrelépjünk ez ügyben? Nagyon jó kérdés ez, mondja az elnök, mert Baggio atyával pontosan erről kívántunk még beszélni, hogy milyen pragmatikus intézkedéseket tesznek, tehát mit tesznek a gyakorlatban mindezek érdekében. Először is szeretném megköszönni az összes kérdést. Kienge asszonynak köszönöm szépen a köszönő szavait, és hát igen, mi is észrevettük azt, hogy nagyon sok közös gondolat szerepel az EU-val. Spinelli asszony, egyetértünk az igények felmérésével, és valóban egy nagyon kényes kérdésről van szó a, a biztonságos országok listájával kapcsolatban. Mi azt kértük a püspöki karoktól, hogy ezt a 20 pontot, felkértük őket, hogy ezt a 20 pontot ismertessék meg a helyi kormányokkal, a Global Compact kapcsán, és hogy kezdeményezzenek párbeszédet a 20 pont kérdéséről. Természetesen mi segítséget nyújtunk a különböző püspöki karoknak ebben a folyamatban. És eddig nagyon pozitív folyamatokról számolhatok be. Nagyjából 40 közvetlen kapcsolatunk alakult ki püspöki karokkal, illetve kormányokkal, és segítjük az ottani találkozók lebonyolítását. Hiszen hasonló problémákról beszélünk. Ami pedig a nemzetközi jogot illeti, a 20 pontban nem akartunk konkrétan utalni. Én itt utaltam egyébként konkrétan a gyermekjogi egyezményre, de ezt csak azért tettem szóban, mert mert ezt szóban tettem meg, de a 20 pont ez formális szempontból nem tartalmaz ilyeneket, de az is igaz, hogy lábjegyzetben megtalálják az ENSZ, az ILO vonatkozó egyezményeit, és más megállapodásokat, amelyek az idegengyűlöletre vagy a xenofóbiára vonatkoznak. A kivándorláshoz való jog kérdésével, hát igen, ezt nagyon sokszor el kellett magyaráznom már a diákjaimnak. Ez egy aszimmetrikus jog. El lehet vándorolni a hazájából bárkinek, és vissza is lehet oda térni. Ez önmagában egy biztosított jog, de az nem kötelező, hogy bármely ország befogadja őket, tehát ezért egy aszimmetrikus jogról beszélünk. Az önmegvalósításhoz való jog, illetve a családegyesítéshez való jog nagyjából hozzásegítenek ahhoz, hogy el lehessen dönteni azt, hogy hová történik ez a kivándorlás. Én pedig személyesen még ehhez azt tenném hozzá, hogy itt egy közös felelősségről van szó, amelyre egyébként a Szent Atya is utalt többször. Mindannyian az embereknek mindenhol biztonságot, illetve lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy az önmegvalósításukat meg tudják tenni, bárhol éljenek a világban. Sajnos nagyon sok országban ez ma még nem valósul meg. Ami a biztonságot illeti, tehát az emberek biztonsága versus nemzetbiztonság, hát itt nagyon nehéz a helyzet. És mi egy olyan alapból indultunk ki, hogy az emberek létezhetnek egy állam léte nélkül is, de fordítva ez nem igaz. Tehát itt megint csak egy aszimetriát említenék, ez egy humanista filozófiából kiinduló megközelítés. Az államnak tulajdonképpen csak akkor van jogosultsága, hogyha emberek alkotják azt meg. Az emberek nélkül nincsen állam. Ezért az emberek biztonsága ilyen szempontból magasabb rendű, mint a nemzetbiztonság. Január 14-ével kapcsolatban a Szent Atya már most megfogalmazta, és el is fogja mondani azt, hogy az emberek személyes biztonsága fontosabb, mint a nemzetbiztonság. Aztán itt volt még két kérdés, amelyet, amelyre együtt fogok válaszolni. Mindenki, minden egyes hívőnek megvan a feladata a társadalomban. Vannak, akik dolgoznak, vannak, akik politikusok, vannak, akik közül bizony ezrek vesznek részt a migránsok védelmében, ellátásában, és el kell mondani, hogy az világos Európában, mint a világ más részein is, hogy a katolikus egyház igen következetesen lépett fel ezen a téren az elmúlt évek során, minden tőlünk telhetőt megteszünk ennek érdekében. Ezerek dolgoznak, hogy milliókat tudjunk befogadni. A jótékonykodónak, az adományozóknak köszönhetően nagyon jó munkát végzünk. Nagyon örülök annak, hogy más hitvallásúak, más egyházak is csatlakoztak hozzánk ebben a munkában, és éppen ezért nagyon örülünk annak, hogy ez a fajta párbeszéd, a vallások közötti párbeszéd meg, megvalósul, igenis megvalósul, ahogy ezt Kengelszön is mondta. Mindenkinek joga van a saját véleményéhez, mindenkinek meg lehet a véleménye, a politikusoknak és az egyház embereknek is. Összentsége Szent Atya elég világosan beszélt 2017-ben erről, és fogja ezt folytatni 2018-ban is nyilvánvalóan. Megpróbálunk valahogy konszenzusra jutni ez ügyben. Ez egyik legnehezebb feladat, hiszen az emberek valós félelmeivel kell valamit kezdeni, hiszen lehet, hogy alaptalan a félelmük, lehet, hogy rosszul látják a dolgokat, de számukra ezek valós érzelmek, valós félelmek, hiszen ők ezt így élik meg. Éppen ezért nem csak egy, hanem lehetőleg minden európai országban megpróbálunk valamit tenni. Kontextusba kell helyezni, hogy említettem azt is, hogy a félelemen felül kell tudni kerekedni, ez jó munka, amiben a katolikus egyháznak fontos szerepe lehet. Említettem korábban a narratíva megváltoztatását. Ezt együtt kell megtennünk, hiszen Folyamatosan csak negatív eh, híreket olvasnak az emberek a migránsokról, a menekültekről, és a negatív narratív az emberek félelmeit felkorbácsolja, tovább növeli, és így elszalasztjuk azt a lehetőséget, eh, amit nem látunk meg, pedig ott van a lehetőség is a fenyegetés vagy a kihívás mögött. Óriási potenciált eh, rejt mindez a kultúrák közötti párbeszéd, az együtt tanulás, folyamata. És hogyha az emberiséget történetét tekintjük, ahogy ezt egy teológus mondatja velem, vagy együtt fejlődünk, vagy nem fejlődünk egyáltalán. Amit már elmondott a Szent Atya, azt én is osztom a véleményet, az Európai Uniónak óriási a felelőssége ezen a téren, mert csak azért is, mert az emberi jogok tulajdonképpen Európához kötődnek. Fontos, hogy ezt megőrizzük. Ez nem csak a katolikus egyház feladata, hanem Európa feladata is. Ezért is fogadtuk el a meghívást, és ezért is szeretnénk mi szorosabban együttműködni önökkel. és természetesen meghagyom, meghagyom majd az elérhetőségemet. Hogyha bármiféle javaslatuk lenne, akkor természetesen azt szívesen veszük, sőt bármire szívesen reagálunk. Tudom, hogy szorítja önöket az idő, jelzi finoman az elnök úr, úgyhogy be kell, hogy fejezzem. Tudom, hogy a képviselőtársaim is szeretnék megköszönni ezt a nyílt és őszinte eszmecserét. Köszönöm a válaszait és a, az őszintességét. Az egyház ö, által megfogalmazott válasz az ENSZ globális hatás tekintetében fogalmazott meg. Ebben mi is két találkozót tartunk februárban, és egy közös meghallgatás szervezve a, a Költségvetési Bizottságon, meg másokkal is. És a Bácsi atyával folytatott tárgyalások alapján látható, hogy a katolikus egyhez és más közösségek, közösségek, a szociális támogatás legnagyobb nyújtói, nagyon komoly résztvevő cselekvői ennek a területnek, hatalmas gyakorlati szerepet vállalva a legtöbb tagállamában. Nem csak politikai dolgokról van itt szó, hanem hatalmas költségeket is szánnak az integrációra és a menekültek segítésére. Köszönöm Bajcsi Voltjának. A jövőben is számítunk az együttműködésre önökkel és kérem, hogy adját üzletünket a Szent Atyának, és köszönjük a vitát. Reméljük, nem sokára találkozunk ismét. Um, Képviselőtársak, zárt üléssel folytatjuk a következő témát, illetően With apologies to um, everyone that was waiting for this, it should have been... Elnézést kérek, hogy én sokáig kellett várni, a kanadai PNR kérdését fogjuk megtárgyalni.